Eh, först vill jag ge ordet till eh, rapportören fru Bauer. Varsågod. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, csak nagyon röviden szeretnék kitérni két problémára. A titkárság segítségével, amit külön szeretnék kiemelni, nagyon szorgalmasan dolgozott a titkárság, és nagyon fe, nagy felelősséggel, a módosítók elkészítésén és a körülmények tisztázásán. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a Gender Institute, ami ennek a, ennek a bizottságnak az édesgyereke, nagyon rossz körülmények közt van, és nem tudjuk elfogadni azokat a módosítókat, amiket kaptunk, amik azt jelentették volna, hogy a, a Gender Institute-ba gyakorlatilag lefékeződött volna az intézmény építése, és meglehetősen, meglehetősen nagy lett volna a visszaesés a, a tevékenységének az elkezdésében. Egy szomorú dolgot kell itt hangosan kimondanunk, Tegnap én meghívtam a, az árnyék jelentéstevőket, illetve az árnyék előadókat, hogy ők is hallják. Itt volt a, a, az intézet igazgatóasszonya, és elmondta, hogy ma ez a, az intézmény négy emberrel dolgozik. Gyakorlatilag még mindig nincs saját épületük, és ez még mind rájuk vár, hogy, hogy föltöltsék a, a, a munkatársak létszámát, költözés előtt állanak, és gyakorlatilag valamikor jövő év februárjába tudják elkezdeni a, a reális munkát. Azért szerettem volna, hogyha ezt hallják legalább az árnyék jelentéstevők, hogy, hogy hitelesen hangozzék, hitelesebben, mint ahogy ezt én most itt el tudom mondani. Ezért azok a javaslatok, amiket, azok a módosítók, amiket a javaslatban találnak, arról szólnak a, a Gender Institutot érintően, hogy azok, a, azok az összegek, amiket előre, előre meghatároztunk ennek az intézménynek, azok megmaradjanak még akkor is, hogyha rezervában vannak. Tehát abban az esetben, hogyha szükség lesz rájuk, akkor mozgósítani lehessen ezeket a pénzeket. Némi csökkenés van az aktivitásra szánt pénzösszegekben, de mivel későn kezdi a tevékenységét, később kezdi, mint, mint ahogy er, eredetileg elképzeltük, valószínűleg ez bőven elég lesz, és majd inkább 2011-ben kell fölerősíteni a pénzügyi ellátottságát az intézetnek. A másik probléma, amire szeretnék rámutatni, az a az erőszak elleni harcra szánt összeg. Én eh, itt és most köszönöm a kollégáknak, akik odafigyeltek és, és javaslatokat küldtek be a nyár kellős közepén, de sajnos ilyen volt a, a, a terminus. Eh, szívesen adnánk persze erre a témára több pénzt, és szívesen adnánk eh, egyre többet, mert úgy tűnik, hogy ez a probléma, ez való élő probléma, és, és szükséges ellene fölvenni a harcot. De az a helyzet, hogy erre egy konkrét összeget határoztunk meg az egész költségvetési időszakra, és a, a probléma az, hogy ha egy évben sokat merítünk, a következő évre kevés marad és mivel az előző években többet merítettünk, nem szeretnénk kihasználni az összes meglévő tartalékunkat, az, az a fontos, hogy maradjon, maradjon a jövőre is, hisz új, új kezdeményezései vannak a bizottságnak ez ügyben, és azt hiszem, hogy, hogy kár, lenne, kár lenne most fölérni az összes tartalékunkat. Ez, a, ez az, amire szerettem volna kiemelten figyelmeztetni. Még egyszer megköszönöm a kollégáknak sok-sok javaslat, ahhoz képest, hogy nyár volt, valóban sok javaslat érkezett be. Némelyik, némelyik és meg vagyok róla győződve, a többségük tele jó szándékkal, de a, a pénz az pénz, és sajnos a meghatározott összegeket nem lehet, nem lehet ö, ö, megváltoztatni. Köszönöm szépen. Tack fru Bauer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 Nem teljesen világosan értem Romeva úr kérdését, ugyanis semmilyen képviselő nem fog dolgozni ebben a Gender Institute-ban. A, a képviselők, akiket, akiket mi megbízunk, azok nem szükségszerűen, és nem is lesznek a parlament tagjai, hanem, hanem erről, erről a későbbiekben fogunk dönteni. Mi a, a a, az irányító testületébe javasolhatunk két embert, de, de nem a képviselők közül. Azok szakemberek lesznek, és erről gondolom az elnök asszony tájékoztatni fog a koordinátorok ülésével kapcsolatosan. Ami pedig az intézmény munkáját magát illeti, én nagyon örülök, hogy sikerült a titkárság segítségével összehoznunk a tegnapi találkozót a, a shadow raportőrökkel, hogy első kézből hallhatták az igazgatóasszony helyzetjelentését, és meg is egyeztünk, hogy a, az intézet munkaprogramját elhozza ide a, a bizottságba, tehát látni fogjuk, látni fogjuk, hogy mire készül, és az igazgatóasszony elvárja tőlünk, hogy ötleteinkkel, tapasztalatainkkal segítsük az intézet munkáját. Abban egyeztünk meg az igazgatóasszonynal, hogy a formális éves jelentéseken és a formális költségvetési tételek jóváhagyásán kívül fogjuk tartani formálisan is és informálisan is a kapcsolatot, mert úgy érezzük valóban, hogy ez az intézetes sokat tehet e, ezekben a kérdésekben, és én nagyon bízom benne, hogy a, a kollégák érdeklődése ez iránt az intézet iránt töretlen marad a jövőben is. Köszönöm szépen. Ami pedig Romeva úr ö, javaslatát illeti a, a, a Women's Envoy-ról, ö, tegnap a, a ö, shadow raportőrök tanácskozásán vagy, vagy értekezletén azt kértem, hogy ha lenne olyan kedves szóbeli indítványként előterjeszteni a szöveges részbe, ugyanis ne, nincs ennek a, ennek a ö, javaslatnak ö, most a költségvetési tétel mellett az a veszélye, hogy szétaprózzuk a, a Gender Institute figyelmét és lehetőségeit. Ahogy mondtam, nagyon kevesen vannak, és ők kérték azt, hogy ez a preparatory work, amit, a, amit Romeva úr javasol, az kerüljön át a, a jövő évre. Tehát most ebben a 2011-re, e, mert 2010-ben még el lesznek foglalva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 ni cargo personal, digamos, simplemente una función dentro del instituto. Eh, tack um, herr Romeva. Då går ordet till kommissionen. Herr Barbola Casas för kommentarer. Varsågod. Yes, hello, good morning. Uh, <clears throat> the Commission has doubts about the creation of a EU envoy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 Tack fru Bilbao och ehm, då går ordet till eh, kommissionens representant herr Olsson. Varsågod. Thank you very much, uh, Chair, and thank you very much uh, to, to the rapporteur, Mrs. Mrs. Estrella, and, and for her uh, considerable work